colleagues, uh, <clears throat> please take your seats. We're going to make a quick start. We only have one and a half hours for this item. Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet. Rapporteurs, Mrs. Mitsola is here. Cecile, there you are. You're both ready? Okay. Okay, colleagues, point one, the adoption of the agenda. Kedves kollégák, első napi rendi pont nem más, mint a napi rend tervezet elfogadása. Micsoda meglepetés elfogadtuk a földközi tengeri térség helyzete és holisztikus, a migrációs kérdés holisztikus megközelítése. Nem fél nyolctól kilencig tart az ülés, hanem héttől fél kilencig bárki, aki az ellenkezőjét állítja, az hazudik. egy, án, egy jelentős tervezet is készült. Köszönjük mindenkinek, aki részt vett az elkészítésében. Jelentős munka. Másfél óránk van, ez lehet, hogy soknak tűnik, de a másfél óra nagyon rövid idő, úgyhogy próbáljuk összeszedni a dolgok menetét. Február 8-áig lehet benyújtani módosító indítványokat, ami megint csak nem sok időt ad nekünk, amikor ilyen bonyolult témáról beszélünk. kérek mindenkit, hogy röviden, tömören fogalmazzon majd, ezzel segíti igazán a raportörök, tehát az előadók munkáját. A saját kezdeményezési jelentés, mert egy saját kezdeményezési jelentésről van szó, keretében nyilván a két szerzőnek adom meg elsőként a szót, aztán az Európai Bizottság képviseletében Marci Szájgen, aki a DG Home-ból érkezett hozzánk stratégiai igazgató, ez a következő hozzászóló, aki menekültügyekért felelős igazgató minisztériumban. A két társelőadónk hívtam meg Daniel Timot Németországból, professzor Daniel Timot, nagyon komoly érdeklődésre számítok, ezért nem is lopám tovább az időt, hanem meg is adom a szót a két társszerzőnek, akik majd felvezetik a legfontosabb tartalmi elemeket. Roberta Metzola az első parancsolj. Köszönöm, köszönöm Claude. Én is megpróbálok tömör lenni. úgy tűnik, hogy ideiglenes technikai problémával van dolgunk a tolmácsolás tekintetében. I didn't have any indications of any translations that were not available, so... Emléletileg működnie kell a tolmácsolásnak. A magyar tolmácsolás működik egyébként a 16-os eh, csatornán. Ah, kérjük, hogyha működik a tolmácsolás a 16-os csatornán, azt valamilyen úton módon jelezzék a terem hátuljában található fülk irányába. Can you just check another seat? You getting it now? Yep, you're getting it. The German booth is working. Jó rendben, köszönöm. Úgy tűnik, hogy most már a német tolmácsolást is megtaláltuk, amely ideiglenesen elveszett a tér, az éterben. Colleagues, my, my mistake. Um, the interpretation in Maltese. Bocsánat, máltai nyelvre, nem csak máltai nyelvről tudunk uh, tolmácsolást uh, biztosítani. Az összes többi szokott nyelven, természetesen így magyarul is rendelkezésre áll ma este a tolmácsolás. Okay, so let's, Roberta, as I was saying, <laughs> please make your presentation. Tehát ismét eh, Metzola asszonynak adom meg a szót. 27 oldal hosszú jelentés, amit mindösszesen pár órával ezelőtt küldtünk meg a kollégáknak, így nyilván a tolmácsok sem kaphatták ezt meg. Alapvetően arról szól ez a jelentés tervezet, hogy hogyan reagáljunk a migráció válságra, óriási kihívás ez. The worst refugee crisis since the Second World War. A második világháború óta úgy tűnik, hogy ez a legnagyobb menekült hullám a populisták előretörését is láthatjuk Európa szerte, és biztonsági kihívásokat is e, jelent ez, támaszt ez. Nem volt tehát könnyű dolgunk, megpróbáltunk nem a, az ideológiai elefánt csont toronyból közelíteni a kérdéshez, ez nem a pártpolitizálás helye, úgy döntöttünk, hanem valóban egy holisztikus megközelítést próbáltunk keresni. Kienge asszonynak, társjelzőnek nagyon hálás vagyok, hogy ő is hasonlóan nyíltan és konstruktívan állt ez a kérdéshez, ez ugyanígy az árnyék előadóknak is szeretnék köszönet mondani. Azt tudjuk, hogy a menekült a válságra nincsen egy gyors, egyszerű megoldás, éppen ezért kell egy átfogó, holisztikus megközelítésre szükség mert pontosan ezt próbáltuk tenni. A szöveg első szövege, első része arról szól, hogy a bármiféle fellépés csak a szolidaritáson alapulhat. Ez kell, hogy legyen minden fellépésünknek az alapja. Szerettük volna korábban elküldeni a jelentés tervezetet, de hát nyilván az elkövetkezendő napokban, hetekben majd alaposan áttanulmányozhatják ezt a jelentést. Egyébként a munkadokumentumokon alapul azokon a munkadokumentumokon, amely mindenkinek rendelkezésre áll. Az elmúlt napok megmutatták, hogy még mindig van bőven tennivalónk annak érdekében, hogy ne minél kevesebben veszítsék életüket a tengeren, de továbbra is túl sokan eh, fulladnak a tengerbe. A Frontex és a Sofia eh, művelet sokat tett annak érdekében, hogy, az, eh, hogy emberéleteket mentsünk, de ez kevés, még többre van szükség. Azt is hangsúlyozzuk, hogy eh, bárki segít a, a, a tengeren átkelőknek, nem szabad, hogy ezt a segítséget kriminalizáljuk. Az a Frontex helyét egy európai határ és parti veszi majd át a tervek szerint. Nagyon fontos, hogy a külső határőrizet Eh, hatékony legyen, és hozzájáruljon a belső biztonságunk javításához. A holisztikus megközelítés a migráció esetében mindenképpen azt kell, hogy célozza, hogy a, krim, a bűnöző hálózatok ellen felépjünk, ezt ki kell, hogy egészítse, eh, az is, hogy hatékonyan fellépjünk eh, pénzügyi téren is, azaz a bűnöző hálózatok bevételeit felderítsük és lefoglaljuk. Nyilvánvaló, hogy az Európai Unió szemben egy közös felelősség a külső határőrzet, ebben minden tagállamnak részt kell vállalnia. Az áttelepítési intézkedések, ha ezt sürgősen végrehajtjuk, ez jó ötlet, de az eddigi számok bizony igencsak alacsonyak. A tagállamok vállalásokat tettek, jó lenne, ha ezekhez tartanák magukat minél hamarabb. Ami az át soha nem látott méreteket ölt a menekült hullám, éppen ezért egy kötelező érvényű jogi eh, keretre van szükség, hogy azt az Európai Bizottság migrációs kerete is eh, lefektette. Eh, resettlement ügyben a humanitárius vízumok, illetve a humanitárius befogadás is ki kell, hogy egészítse ezt a jogi keretet hiszen ha nem így járunk el, akkor az embercsempészek kezére játszunk, és csak tovább súlyosbítjuk a helyzetet. Ami a határokat illeti, a belső határőrizetek, határellenőrzések eltörlése csak a hatékony külső határőrizet mellett működik, Schengen erre az alapelvre épül. Éppen ezért a határőrizetet a külső határokon <clears throat> erősíteni kell Európának új kihívásokkal kell szembenéznie az emberek szabad mozgása, illetve a belső biztonság garantálása terén. Fontos, hogy mindenki Berlinben, Londonban, Rómában, vagy akár Valettában is biztonságban érezze magát az utcákon. A beáramló tömegek sokakat félelmet öltenek el, valamit tennünk kell, hatékony fellépéssel lehet eloszlatni ezeket a félelmeket. mondanom sem kell, hogy a védelemre jogosultaknak minden védelmet meg kell adnunk, és a családokat nem szabad szétszakítani. Ugyanakkor az Európai Unió alapértékeit tiszteletben kell tartani. A Dublini rendszer azt hiszem elmondhatjuk, hogy nem ért el kívánt célokat. Mi bizonyos javaslatokat, ajánlásokat teszünk, remélem ez kiindulás alap lehet. Nem mindenki jogosult védelemre azok közül, akik Európába érkeznek. Azok, akik nem jogosultak menedékjogra, ezeket biztonságos módon vissza kell fordítani és téríteni. A 2014-ben a visszafordítottaknak csak 31 néhány százaléka tért vissza a hazájába. Éppen ezért ezt a rendszert valahogy hatékonyabb. Az Európai Bizottság a biztonságos harmadik országok közös európai listáját szeretné lefektetni, meretett javaslatot. Ha egy ilyen létrejönne, az a, sokat segítene. mi a hotspotokat illeti, szeretnénk, hogy ezek minél hamarabb létrejönnének annak érdekében, hogy operatív segítséget nyújtassunk a tagállamoknak. Azt is <clears throat> hangsúlyozzuk, ami szerintünk szükséges. Ez pedig az, hogy a migráció ö, okozó problémákra kell megoldást keresni, hiszen a geopolitikában keresendő az, hogy mi okozza a migrációt, a háború, a szegénység, a különböző fegyveres konfliktusok. Hogyha nem segítünk megoldani ezeket a problémákat, akkor továbbra is menekülőre fogják majd ezek az emberek, és nyilván Európában keresnek biztonságos jövét. A harmadik országok kapacitás fejlesztését kell akár pénzzel is segíteni, meg kell erősíteni a menekült jogi rendszert, a határőrizetet, illetve az igazság szolgáltatás működését a harmadik országokban. A integrációs stratégiák és a menekült jogi rendszerek javítása lehetővé teszi, hogy az Európai Unión kívül is menedékre lejjenek azok, akiknek el kell hagyniuk hazájukat. Az Európai Unió és Törökország közös cselekvési terve attól függ, hogy mindkét fél tartja magát a vállalásokhoz, és sorban Törökországnak kell az irreguláris migrációs hullámnak gátat szabni a Európa irányába. Szeretnénk, hogyha <clears throat> finanszírozás egyszerűbb, átláthatóbb lenne, minél több szervezet juthatna ilyen támogatáshoz, mert tekintetben az 1,8 milliárd euróval létrehozott Afrika alapot üdvözöljük, de jó lenne, hát, a tagállamok ennél többet is beraknának ebbe az alapba. <clears throat> Egyértelmű, hogy rengeteg menekült munkavállalási engedélyért is folyamodik, és nem lehet mindenkinek munkát találni, ugyanakkor meg lehet találni azokat a betöltetlen munkahelyeket, amelyek valóban joggal pályázhatnak ezek, ami egyébként a kékkártyás rendszert illeti, ügyben is olyan erről lépni. Azok a munkáltatók, akik a legkiszolgáltatottabbak helyzetével visszaélnek, ezek ellen fel kell lépni, éppen ezért a visszaéléseket fel kell deríteni, ezek ellen fel kell lépni, az áldozatokat pedig védeni kell. Hosszú, részletes jelentés az, amelyet most tényleg villámtempóban felvázoltam, de számítok az önök támogatására. Ma vagyok 37 éves. Ezen a, hétvég, a hétvége során négy gyerek is az életét vesztette. Olyanok, akik együtt annyi, voltak annyi évesek, mint én. Megrázó, sokról események ezek, éppen ezért azt hiszem ez is jól mutatja, hogy együtt kell valamit tennünk annak érdekében, hogy erre a borzasztó problémára megoldást találni. Köszönjük Roberta Metzolának, most pedig Cecil Kiengének adom meg a szót, aki tesz társzerzője jelentésnek. Grazie, uh, signor Presidente. Poco più di un anno fa questo Parlamento ha assunto l'impegno. Köszönöm. Körülbelül egy évvel ezelőtt mondta a parlament, hogy változások lesznek a migrációs politikában, és a biztonság alapú megközelítést egy holisztikus megközelítésre fogják mm, kicserélni. Amikor Roberto Metzola kollégával együtt írtuk ezt a jelentést, akkor két nagy frakció álláspontját dolgoztuk bele ebbe a jelentésbe. Ezek a nézetek nem voltak minden ponton azonosak, de a cél az volt, hogy egy átfogó megközelítést eh, alkalmazzunk. Eh, meg is ragadom az alkalmat, hogy megköszönjem Roberta Metzolának a pozitív hozzáállását, a nyitottságát, a mi ötleteinkre, és köszönöm az összes árnyék előadónak is a munkáját, a rendelkezésre állását ebben a munkában. Tehát köszönöm az összes eh, együttműködő frakciónak, valamint a LIBE titkárságának a technikai támogatást. Hogyha a különbségünk eh, félre akarjuk tenni, akkor eh, egy egységes álláspontot kell megközelíte, eh, megfogalmazni ebben a jelentésben, és önök is, amikor elolvassák, látják majd, hogy a munkadokumentumok tartalma is tükröződik ebben a jelentésben, még ha annak szerkezete meg is változott. Nagy különbség talán az, hogy kimondjuk, hogy a migrációs áramlást valamilyen módon kezelni kell az összes rendelkezésre álló eszközünkkel, e, olyan eszközökkel, amelyek bel- és külpolitikánkban rendelkezésre állnak. Ezt a kezelést, ezt rövid távon, középtávon és hosszú távon képzeljük e, el, nyilván túlmenően azokon a szükséghelyzeteken, amelyeket szintén kezelni kell, és túlmenően azon, hogy a humanitárius válságra reagálunk. Strukturált politikára van szükség, tehát nem absztrakt politikára, nem egy valódi migrációs politikára. Ez az, ahogy el kell, így kell elkészítenünk, tehát ezt a az anyagot. A szolidaritás különösen fontos, e, és továbbra is koncentrálni kell a tengeri mentésekre. Egy e, tartós európai mechanizmusra van szükség, amelynek révén fel tudjuk kutatni és meg tudjuk menteni a veszélyben lévő embereket a tengeren. Ennek egyrészt ennek a mentő programnak, akciónak a megfelelő finanszírozását biztosítani kell. Egyébként a szolidaritás messze több, mint a tengeren hánykolódók kimentése, hanem azok felé is kell szolidaritást mutatnunk, akik nem tudnak kimozdulni a táborokból. Egy kötelező, átfogó áthelyezési mechanizmusra van szükség az Európai Unióban, egy olyan mechanizmusra, amely figyelembe veszi a menedék kérőknek a preferenciáit is, ugyanakkor egy kötelező, ahogy mondtam, kötelező mechanizmus kell, hogy legyen, amely figyelembe veszi eh, azokat a keretszámokat, eh, amelyek kiadják a azon emberek összességét, akiket e, el kell helyeznünk az Európai Unióban. A migrációs jelenség felelős kezelése azt jelenti, azt is jelenti, hogy legális utat is kell engednünk a migrációnak. Európa csak akkor fog tudni fejlődni, hogyha az embereknek és a javaknak a mozgását lehetővé teszi. A demográfiai kihívások és a különböző egyéb népességi összetételre visszavezethető problémák. Nem csak azt jelentik, hogy szakképzett munkaerőt kell magunkhoz csábítani, hanem a különböző politikákat egymással koherensé kell tenni. Foglalkozunk a foglalkozunk a, az emberkereskedelemmel is, illetve az embercsempészettel is. A, az 52 per 2009-es irányelv teljes átvételére van szükségehez. A bizottságot arra szeretnénk rábírni, hogy a kék kártyás rendszert alapvetően vizsgálja felül, és azt feleljen meg az azonosított munkaerőpiaci céloknak az egyes tagállamokban. És ahogy mondtam, legális migrációs utakat kell nyitnunk. Olyan intézkedésekre van szükség, amelyek közvetlenül hatnak és ambiciózusak. Ide tartozik a migránsok integrálásának a kérdésköre is. A sikeres integráció nagyon fontos része a migrációs politikának, és itt megint közös munkára van szükség. Egy olyan megközelítés kidolgozására van szükség, amely az integrációt sikeresebbé teszi, tehát hogy ezek a migránsok a gazdasági politikai szövetébe integrálódni tudjanak a fogadó országoknak, miközben a jogaik teljes mértékben garantálva vannak, tehát hasonló vagy azonos jogokat kell élvezniük, mint az európai polgároknak. Az integráció legfontosabb forrása természetesen a munka. Éppen ezért mi az említett irányelv 15. cikkének betartására szólítjuk fel a tagállamokat, amely a munkaerőpiachoz való hozzáférésről szól. Fontos az is, hogy az európai menedékügyi, menedékjogi rendszert eh, felmérjük, annak eh, jelenlegi helyzetét értékeljük. amellett, hogy elismerjük, hogy eh, ezek eh, a problémák alapvetően eh, tagállami kompetenciák, nyilván különös teher nehezedik, és ezt el kell ismerni, a külső határokon elhelyezkedő tagállamokra. Ezért is tisztességes, hogyha a, feldolg, a kérelmek feldolgozásának, illetve később az áthelyezésnek egy központi rendszerét alakítjuk eh, ki. Egy olyan rendszerről van szó, amely küszöböket határoz meg az egyes tagállamokra, amelyeken túl további áthelyezésekre már nem kerül sor, vagy letelepítésre nem kerül sor, mindaddig, amíg a többi tagállam a saját küszöb értékét el nem éri. Ezzel összhangban fel kell lépnünk az embercsempészek ellen, E, arra bátorítani, és rábírni az ügynökségeket, a bizottságot, hogy ezt a feladatot közösen végezzék el. Oda kell figyelni azokra az okokra is, amelyek arra késztetik, sarkalják a migránsokat, hogy az életüket kockáztassák. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy véget vessünk a háborúnak, illetve a konfliktusoknak, és a nemzetközi megállapodásokat minden érdekelt fél részvételével, közreműködésével végrehajtsuk. Meg kell erősíteni a regionális együttműködést. A menedékjog egy jog, ez nemzetközi és európai szinten különböző egyezményekben elismert jog. A, az, hogy egyes tagállamok visszautasítják a menekülteket, illetve nem fogadják őket, az megsértése ezeknek az egyezményeknek, és ez ellen fel kell lépni. Az emberi jogok teljes mértékű betartására van szükség. Nagyon messze vagyunk még attól, hogy ténylegesen közös felelősségről beszélhessünk, a tagállamok és a felelősségvállalásról beszélhessünk az intézmények és a tagállamok között, de én optimista vagyok. Ez egy nagyon sokakat érintő jelentés, jelenség, amit meg kell értenünk először is minden aspektusában. Köszönöm, mondja az elnök. Um, én most az itt megjelent szakértőinket, illetve a bizottság képviselőjét is arra kérem, hogy összefogottan beszéljenek. Most először látjuk ezt a jelentést. Én igazándiból 5 percet szeretnék adni a bizottság képviselőjének. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm a képviselőket. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek, hiszen már korábban is részt vehettem a meghallgatásaikon. Először is gratulálni szeretnék a társelőadóknak, Metzola és Kienge képviselőknek a jelentéstervezet bemutatásához a földközi tengeri térségben kialakult helyzetről és a holisztikus megközelítés szükségességéről. Most szeretném elmondani, hogy miért, hogyan is értékeljük mi a helyzetet. Egyrészt, ami a munkamódszert illeti. A jelentés előkészítése Libében rendkívül átfogó folyamat része volt. A különböző tanulmányokat, misszió jelentéseket, meghallgatásokat politikusok, szakértők, gyakorlati szakértők és tudósok bevonásával készítették ezeket, és így a végső jelentésbe ezen munkanyagok bekerültek, úgyhogy valóban rendkívül megalapozott munkának az eredménye, és ami a migrációról szóló pluralisztikus vita terjesztését illeti, ez is hozzájárul ahhoz, hogy jobban megértsük a migrációs jelenség különböző elemeit. Más előkészítése során a különböző értékeket és politikákat, az összes érintett politikát elemezték. Ez egy átfogó jelentés, nem csak a holisztikus megközelítésről szól, hanem egy nagyon is átfogó elemzés az összes érintett területtel kapcsolatban migráció tekintetében, és elmondja a stratégiai megközelítést mégpedig rendkívül időszerűen. És ezzel azt mutatja, hogy nem lehet egy eszközt kialak, kidolgozni a migráció megoldására, az összes eszközre szükség van Harmadsorban az időzítés. Úgy döntöttek, hogy ezt a jelentést 2014. decemberében mutatják be. Most januárban vagyunk, és valószínű, hogy áprilisban fogják ezt a jelentést elfogadni. Ezen hónapok során, hogy mi minden változott, és maga a migráció jelensége ö, hogyan alakult át, ez egészen hihetetlen átalakulás volt, hiszen önöknek lehetőségük volt arra, hogy dinamikusan ö, alakítsák át a stratégiai megközelítésüket. Juncker bizottsági elnök a politikai iránymutatásaiban a migrációt kiemelt, tekintet, kiemelt pontként kezelte, de ami a következő munkaprogramokat illeti, különösen ami a bizottság 2016-os munkaprogramját illeti, nagyon sok ilyen jogalkotási, jogalkotási javaslat, ami a jelentésben szerepel, már megjelenik, és nem meglepő, hogy a 2016-os munkaprogramnak a konkrét címe az, hogy nincs idő a business as usual-re. Valóban nagyon sok javaslatot már beterjesztettünk, és biztos vagyok abban, hogy a közös vitában a jövőben a jelentés alapján tovább lépünk, és önök támogatnak minket a munkánkban, és közösen sikerül majd elfogadnunk azon javaslatokat, amelyek a szükséges eszközök képét teszik teljesre a migrációval kapcsolatban. Hiszen a migráció a mostani parlamenti ciklus és a bizottsági felhatalmazás idejére mindenképpen kulcskérdés marad. 2015 nagyon sok szempontból rekordév volt. A menedékkérők száma tekintetében 1,2 millió emberről van szó, és 1,8 millióan keltek át a határokon. 2015-ben, amikor a vita és előkészítése került, akkor a földközi tengeri térségre koncentráltunk, majd július-augusztusban átkerült a hangsúly a földközi térség keleti részére a középső részről, és ez is mutatja, hogy ez a hatály mennyire szétterjedő, kiterjedő, és a, ami a kontextust illeti, ez is rendkívül összetett, hiszen az érkezők száma folyamatosan nőtt, és a front országok helyzete nagyon nehézé vált, és szeptemberben a tagállamok például kerítéseket építettek, és ilyen végső eszközökhöz nyúltak, és tovább bonyolítja a helyzetet a korábban sosem látott támadások száma. Nos, komprehenzív, átfogó megközelítésre van szükség a hosszú távú perspektíva tekintetében. Mint már sokszor elmondtam itt a szakbizottságuk előtt, intézkedéseket kell hozni, egyrészt a válság megoldására ideiglenes és állandóbb intézkedéseket. A migrációs menetrendet minden pillér alapján próbáljuk bővíteni, és ebbe az önök jelentése is bekerül. Először arra kell koncentrálnunk, hogy operatívvé tegyük az közvetlen intézkedéseket. Tehát a szabálytalan csatornákon az Európai Unió területére kerülő személyek helyzetét kell rendezni. És természetesen önök is elmondják a jelentésben, a köztes felővizsgálat rendkívül jó alkalom lesz a több éves pénzügyi keret köztes felővizsgálata arra, hogy megfelelő költségvetési eszközöket állítsanak rendelkezésre a menetrend végrehajtására. 2016-ban, ami az operatív részletet illeti, áthelyezés, áttelepítés, hotspot, visszatérítés, Schengen, európai határ és parti őrségre vonatkozó javaslat. A bizottság ezen túlmenően a közeljövőben a menekültrendszer reformjára is javaslatot tesz, különösen a Dublini rendszer reformjára, és a legális migráció és az integráció kérdéseiben is lépni fogunk. Végül pedig a külső dimenzióját is megemlíteném a migrációnak. Önök is jól tudják, hogy a Valetta, a budapesti csúcs után, a vezetői bejelentések után fontos Rabat és Budapest után folytatni a beindult folyamatokat. Végül pedig azt gondolom, hogy ez a jelentés kiválóan hozzájárul ahhoz, amit most tenni fogunk a jövőben, és nagyon jól hozzájárul ahhoz, hogy mit tegyünk a jövőben a migrációs menetrendben, és megpróbáljuk az összes rendelkezésre álló eszközt a migráció megoldására felhasználni az eddig ismeretes, legnagyobb migrációs válság megoldására, ahogy azt önök is az előadásuk elején elmondták. Próbáltam rövid lenni, úgyhogy itt le is állok. Elnök, igen, tudom, hogy nagyon sok mindent tudnám még mondani, de most a, egyértelmű, hogy nagyon fontos feladatot végeznek, de szeretném a képviselők véleményét is megismerni. Ilyen Díjezt is üdvözlöm itt a szakbizottságban, 5 percet kap arra, hogy ö, hozzászóljon, és persze még ö, továbbiakban majd a jelentéssel kapcsolatban meghallgatjuk a véleményét. Mikrofon, kérünk. Just press the button. Thank you, Mr. Chairman. Indeed, it's, um... Köszönöm, elnök úr. Valóban nehéz röviden fogalmazni egy 27 oldalas jelentés témájában, de minden tőlem tehetőt megteszek. Like to thank both rapporteurs for their extensive... A tanács köszönni mindkét társadalmának a kiváló munkát, és egyben boldog születésnapot is szeretnék kívánni Macsa asszonynak. A tanács támogatja azt a holisztikus megközelítést, amelyet Macola és Kienge képviselők javasolnak, valóban csak így lehet megfelelő válaszokat találni. Egyetértek a 2014. december 18-ai állásfoglalásukkal valóban holisztikus lehet csak a megközelítés, amely a megoldást kínál. Az emberek <clears throat> szabad mozgását kínálja Schengen, és ezen kívül kihatással az uniós joganyagra. Schengen is válságban van, ezért kell holisztikusnak lennünk. Menekültjog, legális migráció, az embercsempészet elleni harc, a visszafordítás, visszatérítés arányának a javítása, a hotspotok, a relocation, ezek eh, eh, mindig komoly problémát jelentenek. Pár órával a jelen előtt vált elérhetővé a jelentéstervezet. Ennek ellenére elmondhatom, hogy nagyon imponáló, amilyen alapos munkát végeztek. Egy, nem most elmondhatok. Egy pár kérdésre koncentrálnék, ami a szolidaritást illeti. A soros elnökség egyetért önökkel a szolidaritás adja az unió rendszerének a középpontját. Túl sok ö, ember vesztett életét az ember csempészek kezében. A migránsok csempészése elleni fellépés az egyik legfontosabb prioritásunk ennek érdekében. Múlt héten Amsterdamban kétnapos konferenciát is szerveztünk. A relocation nem működik, az világos, nincs meg ehhez a megfelelő politikai szándék. A hotspotok létrehozása és a külső határok körzetének javítása, a Frontex és az IASZO szakembereinek mozgósítása úgy tűnik, hogy működik, de még nagyon sok a tennivalónk, az egyre több működés, működő hotspot remélhetőleg javít a helyzete. López Aguilar képviselő úr által készített jelentésben is szerepel ez. A humanitárius vízumok kiadásával kapcsolatban a jelenlegi vízumkódex már tartalmaz rendelkezéseket, ezért talán ezt erre vonatkozó javaslatokat újra kellene gondolni. 2016 márciusában letett javaslatok természetesen a Dublini rendszer átdolgozása is a vita középpontjában áll majd. Mavropoulos úr a múlt héten elmondta, hogy eh, a tagállamok közötti eh, munkamegosztás és felelősség megosztása a szolidaritás egyik legjobb kifejezés. Ebben a fél évben egy európai határ és parti őrség létrehozására próbálunk koncentrálni, reméljük, hogy a tárgyalások önökkel is jól megy majd. Ami a visszafordításra, visszatérítése, vagy visszatoloncolásra kapcsolatban az előző soros elnökség komoly munkát végzett, természetesen a visszafordítottak, visszatérítettek jogainak tisztelben tartása mellett. Valóban a, a válságot kiváltó okokra kellene megoldást keresni, Törökországgal és a Nyugat-Balkán országaival felvettük a kapcsolatot, hiszen nélkülük csak magunkban nem tudunk megoldást eh, találni. Úgy tűnik, hogy sikerült olyan gyorsan beszélnem, hogy még öt percre sem volt szükség. <laughs> Igen, igen, de eh, röviden, de nagyon gyorsan beszélt, mondja az elnök. 10 <clears throat> vagy 11 kollega szeretne még hozzászólni, illetve kérdéseket feltenni, de majd a válaszokban még bővebben kitérhet mindarra, amit önbe folytottunk. Tim professzor úr 5 percet kap. Thomas, yeah. Point of order. Uh, only technically. Csak egy technikai jellegű problémám van. Nincsen tolmácsolás cseh nyelvre. Már másodszor említem ezt a problémát. Úgy tűnik, hogy az európai parlamentben nem működik a soknyelvűség. Egyszer már tettem panaszt ez ügyben, ez a második alkalom, hogy nincs tolmácsolás anyanyelvemre. Nem arról van itt szó, hogy gyakorolnom kell -e vagy sem az angolt. Néha annyira bonyolult és nagyon összetett és nagyon fontos témákról van szó, nincs időm arra, hogy angolul is előkészítsem a hozzászólásomat. Valóban nincs cseh tolmácsolás. Valóban ez a második alkalommal fordul elő. Nem az a kérdés, hogy érti, vagy, érted vagy sem angolul, hanem hogy jogod van az nyelveden eh, hallgatni a vitát, és az nyelveden hozzászólni. Egy napi rendi pontunk van, hétfő van, Strasbourgban, értsd meg, hogy különleges a helyzet, eh, de ezt újra eh, felvetjük majd. Köszönjük. Um, as a point of order. Thank you very much. We'll now then move on to Professor. Jó, köszönjük Tomás, és most valóban uh, Tim professzor úrnak adom meg a szót. My gratitude for the invitation. Szeretném uh, megköszönni ezt a meghívást, és uh, három lépésben közelítem meg ezt a témát. Mint a jogász vagyok, először jogi megközelítést alkalmaznék gyakran azt mondják, hogy a Genfi Egyezmény betartatása, illetve a migránsok jogainak betartása a legfontosabb jogi szempont. Én ezt nem vitatom, ugyanakkor jogi szempontból nagyon nehéz az emberi jogi az emberi jogoknak a szakpolitikai a szakpolitikára gyakorolt hatását alaposan eh, felmérni. Noha a Genfi Egyezmény eh, az egyértelműen fogalmaz, nem szabad oda visszaküldeni senkit, ahol üldöztetés veszélyezteti. Ugyanakkor a visszatérítés, a visszaküldés az semmiképpen nem jelent, nem jelenti azt, hogy valaki kiválaszthassa azt az országot, ahova menekülni szeretne. Ez, ezzel kapcsolatban a Genfi Egyezmény azt mondja, hogy nemzetközi együttműködés nélkül megfelelő megoldás az nem található. Tehát nem egy konkrét országban jár a védelem, hanem a Genfi Egyezmény is nemzetközi együttműködésről beszélt. Különösen amikor tömeges a menekültek megjelenése, ez ön, ott önmagában csak arról van szó az, az egyezmény alapján, hogy, meg, hogy, hogy elmehet egy olyan országba, ahol nem üldözik. These political choices are guide. A szakpolitikai választásokat eh, természetesen befolyásolják az emberi jogi, eh, emberi jogi előírások, eh, ugyanakkor nem csak azok befolyásolják a tagállamokat, illetve az aláírókat együttműködési kötelezettség terheli. Aki a migráció szociológiát tanulja, illetve tanulmányozza, az látja, hogy ez a jelenség rendkívül sokoldalú, ami több dolog befolyásol, tehát egy holisztikus megközelítés nagyon adja magát. A migrációs politika csak akkor lesz sikeres, hogyha a különböző elemekre kitekintéssel van. Aki német újságot olvas, az azt látja benne, hogy a jelenlegi helyzet nem csak hosszú távú megoldást igényel, hanem már rövid távon is megoldást kell találnunk, prioritásokat kell felállítanunk, holisztikus megközelítés néhány hónapon belül nem lehetséges. De hogyan lehet prioritizálni? parlamenti hatóságként a parlament elsősorban a jogalkotásra és a költségvetésre koncentrál. Ugyanakkor ez, ez a két dolog, amire szükség van, jogalkotási folyamatra, ami, meg a, amihez pénzt rendelnek Ugyanakkor a probléma az nem elsősorban új jogalkotás hiánya, hanem a szabályok betartása. El kell fogadni azt, hogy a problémák egy részét ráadásul jogalkotással és pénzzel nem is lehet megoldani. Az EASO-nak, illetve a Frontexnek a hatásköreit ki kell bővíteni, illetve a biztonságos harmadik országokat kell meghatározni, valamint egyszerűsíteni azokat a nagyon bonyolult szabályokat, amelyek a joganyag végrehajtását nehézé teszik. Mindehez jogalkotási munkára is szükség van, ugyanakkor a jogalkotás nem az elsődleges megoldása ennek a válságnak. Egy nagy kivétel van, mondom, a Dublini rendelet, amely nem működik jól, egyre kevésbé eh, rele, releváns és eh, koncepciójában is hibás. Amennyiben ehelyett nem találunk valami megfelelő módszert, akkor az egész transeurópai menekült rendszer megkérdőjeleződik, mert valójában Dublin és az ahhoz kapcsolódó eh, eszközök kötik össze a különböző nemzeti rendszereket. Dublin vagy működő alternatívája nélkül ez az egész e, európai menekültügyi e, politika megkérdőjeleződik. Végezetül a, a közös európai menedékjog kialakítását egy közös eszme hatja át az egyéni e, eljárások, illetve az egyédi esetek felülvizsgálata, meghallgatás, illetve egy jogorvoslati lehetőség. Kialakítottuk tehát ezt a több száz oldalra rugó jogi keretet, amely az eljárásokra, illetve az egyéni eljárásokra összpontosít. Ugyanakkor mégis elmondható, hogy egy egyéni értékelés az nem alkalmazható akkor, amikor tömeges bevándorlás van. Ez ugyanis nagyon sok időt, iszonyatos administratív erőforrásokat igényel, amikor a rendszerek azt nem bírják. Ezért egyik módja a válság megoldásának az az, hogy legalábbis ideiglenesen az egyéni értékelések rendszerét felfüggesztjük, és egy általánosabb eljárást alkalmazunk, illetve vezetünk be az ideiglenes védelemről szóló irányelv alapján. Ez jogalkotási szempontból lehetséges, ugyanakkor ez természetesen előzetes megállapodást igényelne e, már a Dublini e, probléma vonatkozásában, mert e, ehhez is a nemzeti jogi keretek közti teher megosztásra van szükség. Köszönöm, nagyon érdekes előadás volt, mondja ez elnök. Kedves kollégák, 12-en jelentkeztek, és én nagyon örülnék, hogyha két percben össze tudnák foglalni a mondani valójukat. A módosítók benyújtásának határideje február 8, tehát nincs nagyon sok idő. Kezdeném az árnyék előadókkal. Stevens asszony az első, az ECR részéről. Thank you, Chair. Colleagues. Uh, Köszönöm, elnök úr. Tisztelt kollégák, először is szeretnék köszönetet mondani az előadóknak az elkészített jelentését. Természetesen ez rendkívül komoly munka eredménye, hosszú távú munka eredménye. Őszintén szólva, ahogy már korábban is elmondtam, az első reakcióm a jelentésre az volt, hogy ez egy elmulasztott esély. A jelentés felsorolja a fontos elveket, és több dolgot megállapít. De a válsággal kapcsolatban arra van szükség, hogy elhatározzuk, hogy valamit másként tegyünk, és másként gondolkozzunk. A jelentésben nagyon kevés újdonság található, vagy alternatíva a felmerülő problémákra vonatkozóan. A státuszkót, hogyha megismételjük, ezzel nem adjuk meg a problémát és a jelenlegi politikai kérdéseket. Azt reméltem, hogy olyan ötleteket látok majd benne, amelyel vagy egyetértek, vagy nem, de Ilyeneket nem találtam a jelentésben. Azért remélem, hogy a módosítók és a kompromisszumos folyamat, ahogy folytatódik a frakciók között, még majd lehetővé teszi azt, hogy különböző értékeket bevonjunk ebbe a folyamatba. A jelentés tartalmával kapcsolatban az uniónak pontosan tudnia kell, hogy mit is akarunk, politikai szempontból hogy mik lesznek a következő lépések, hogy hogyan fogjuk ezeket elérni, és hogyan tudunk, hogyan tudjuk ezt megfizetni. Tudjuk, hogy nagyon sok különböző frakció vesz részt a folyamatban, és ezért kreativitásra és kompromisszumkészségre is szükség van. De eljött az idő, hogy megoldjuk a problémákat, ezt várják tőlünk a szavazópolgárok, fontos pozitívan fellépni. A jelentés a legális bevándorlásról is beszél, Fontos, hogy ez az egész egy részét képezze, amikor a migrációról beszélünk. Természetesen a szakmai képesítés és a készségekkel kapcsolatos kérdések nagyon fontosak, de ami a válság megoldását illeti, ezt a jelenlegi gazdasági és demográfiai kihívások fényében kell megoldani. A migrációs válság kihívása illegális eszközök, humanitárius rendszer, kékkártya rendszer, nos, ezek nem jelentenek megoldást. Úgy gondolom, hogy a menekültügyről és az illegális bevándorlásról két külön kérdésként kell beszélni. Ami a kékkártya rendszert illeti és a humanitárius vízumot ebben a kontextusban, nos, hát ezzel nem tudunk nagyon sok emberen segíteni. Mi egyszerűen csak ö, próbáljuk ö, a bútorokat átrendezni, miközben ég a ház. a jelentés nem tekint pozitívan a különböző visszatérítési eszközökre. Meg kell néznünk, hogy a visszatérítési folyamatnak milyen keretet adhatunk, és hogyan lehet ellenőrizni a menedékkérők áramlását az Egyesült Királyságba. És így tudjuk működőképesíteni a folyamatot. Meg kell erősíteni a külső határainkat, és meg kell védeni a Schengeni térséget azt gondolom, hogy ebben minnyáján egyetértünk. A kérdés az, hogy hogyan tudjuk ezt elérni, erről kell beszélnünk, és erre vonatkozóan nem találtam választ a jelentésben. A jelentés beszél a Dublin rendszerről és arról, hogy ö, milyen sok okból mondhatjuk azt, hogy ez nem működik. Na de hogyan lehetne ezen változtatni? Hogyan lehet a Dublini rendszeren javítani? A Dublini folyamatot felül kell vizsgálni, meg kell néznünk, hogy milyen alternatíváink lennek, lesznek, de ebből semmit sem látunk a jelentésben. Kérem, zárja le a hozzászólását, mondja az elnök. Fontos a harmadik országokkal együttműködni, de legyünk őszinték magunkhoz. Üres kézzel megyünk tovább, és a harmadik országoknak nem tudunk konkrétumot felkínálni hogyha nem sikerül megállapodnunk a visszafogadásról velük. Mint már elmondtam, készen állok arra, hogy az előadókkal és a frakciókkal együttműködjünk a jövőben, és tartalmasabbá tehessük ezt a javaslatot, és új ötleteket találjunk, új javaslatokat azért, hogy hozzájárulhassunk ahhoz, hogy hatékonyabb legyen az EU menekültpolitikája a következő években. Tudom, hogy kicsit sokáig szóltam hozzá, de ez egy nagyon fontos téma, és nem, volt, nem sikerült eddig valóban mélyre menően megvitatni a szakbizottságban. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm. Sajnálatos módon senkinek sem lesz lehetőség és alkalma arra, hogy hosszan és érdemben átvágja ezt az egész témát. Mindenki hozzá szeretne szólni, ez is érthető. A jelentés mindenről szól, és tudom, hogy egészen mai napig nem volt alkalmuk ezt elolvasni. Két perce van mindenkinek, ezért kérem, hogy mindenki azt a témát vesse fel, amely számára a legfontosabb ebben a jelentésben. Tudjuk, hogy mindenki, a jelentés minden részéhez szeretne hozzászólni, de erre egész egyszerűen nincs elég időnk. A listát lezártam. Wikström asszony következő hozzászóló a liberálisok nevében. Thank you very much. Köszönöm, elnök úr. Először is Roberta boldog születésnapot. As being a rapporteur. Nagyon fontos témát kapott Roberta. Ez nem születésnapi ajándék önmagában, de hát ma nem fogunk megszorongatni, mert még csak a születés eh, napod ez. Cecil kiengével együtt nagyon jó és fontos munkát eh, végeztetek. És hát szokatlan, hogy ilyen átfogó jelentés készüljön, holisztikus jelentésről. A célok általában nagyon jók mindkettőtök részéről, és ami hiányzik, vagy ami nem teljesen jó, azt pedig könnyen tudjuk módosítani. Steven asszony pedig egy átfogó vitát szeretne folytatni erről. Hát erre is sor kerül majd. Egyelőre örüljünk annak, hogy elkészült ez a jelentés tervezet ebben a fontos témában, előttünk fekszik, lehet ez kiindulási pont a jövőre nézve is. Nekem meggyőződésem, hogy a migrációt a legális migrációt és a menekült kérdést egyszerre kell valahogy eh, kezelnünk. Ezek mind összefüggő témák, ne felejtsük el, és örülök annak, hogy a, a, a szövegben mindezek szerepelnek. Közös értékek uniójáról beszél a szöveg is. Hál' Istennek az is felmerül, hogy egy ilyen unióban a munka is megoszlik, ez a szolidaritás. A Schengeni egyezményt megkerülöződik, a Dublini rendszer pedig az világos, hogy összeomlott a 20. századra talált, kitalált eszköz, ez most a 21. században vagyunk, egy olyan modern, rugalmas eszközre van szükség, amely valóban ilyen nehéz helyzetben is megoldással szolgálhat. A megerősített együttműködésre van szükség, nem csak a tagállamok között, hanem az uniós mm, ügynökségek és a tagállamok között is. A... Köszönöm, Klóde, értem én, hogy elfogyott az időm, de, de a, a, a... nem, ez még csak a folyamat eleje, folyamat kezdete, még nagyon sok van hátra e, ne rontsuk el Robert a születésnapját. Just Szeretnénk senkit sem sietetni, mondja az elnök, de hát... Hát most mit tehetek? Right, next um, for the GUE. A GUE eh, árnyékelőadója Barbara Spinelli. Először is, elnök úr, szeretnék köszönetet mondani a két társszerzőnek. Azt hiszem mondanom sem kell, milyen kiváló munkát végeztek. Bár az utolsó pillanatban kaptuk meg ezt a jelentést azért átfutottam és azt hiszem, hogy ez jó, jó kiindulási alap. Például hangsúlyozták annak szükségességét, hogy szükség van egy állandó, robosztus rendszer felépítésére, hogy például a, a tengeren felkutassuk a hajótörötteket, Valódi humanitárius folyosók létrehozása is szükségesnek tűnik, és a resettlement témájában pedig egy kötelező érvényű megállapodásra van szükség. A humanitárius segítségnyújtás különböző formáit semmiképpen sem szabad kriminalizálni, és Az embercsempészetet nagyon negatívan állítjuk be. Nos, én a szankcionális részét, oldalát megerősíteni ennek a rendszernek, tehát komolyabb szankciókat eh, foganatosítanék azon tagállamokkal szemben, akik nem tartják magukat az európai szabályokhoz. Például a eh, tolnot egyezményeknek nem szereznek érvényt. Törökországgal folytatott együttműködés és Törökországgal kötött megállapodás szerintem különösen fontos. A hotspotok kérdése szintén szerintem az Európai Bizottsága pedig nem szabad ennyire kritikusnak lennünk. Köszönöm. Sargentini asszony a zöldek nevében. Köszönöm szépen. Nem kértem szót, ezért engem nyugodtan átugorhatunk. Az RDD nevében Kora úr, Lorenzo Fontana az ENF frakció nevében, ő persze kéri a szót. Köszönöm. Ezt a dokumentumot alaposan el kell olvasni, és azt gondolom, hogy amit mindannyian szeretnénk, az az, hogy több időt kapjunk, hogy átnézhessük. Biztos vagyok benne, hogy vannak érdekes dolgok. Gratulálok a raportőröknek a munkájukhoz. Bizonyára nagy munka volt ez, nem csak nekik, hanem az árnyék előadóknak is. Vannak olyan dolgok, amelyeket meggyőzőnek tartok a jelentésben, másokat kevésbé meggyőzőnek, ugyanakkor ami a visszatérítést illeti, a refoulement illeti, vannak olyanok, akik nem jogosultak arra, hogy menedékjogot kapjanak. és ezek visszatérítésével kapcsolatban szerintem erősebb, határozottabb nyelvezetet kellene alkalmazni. Lehet, hogy szükségünk van munkaerőre, de nem biztos, hogy minden tagállamban egyformán. A tagállamok ebben az értelemben sem összehasonlíthatóak. vannak olyan országok, amelyeket hosszú távú munkanélküliség súlyt ilyen országokba új munkaerőt hozni eh, nem biztos, hogy a legjobb ötlet, ezt tehát a tagállamokra kellene eh, bízni. Én magam jó néhány eh, bekezdéssel kapcsolatban módosítókat fogok benyújtani. López Aguilar következik. Thank you. Thank you, Chair. Of course I'll try to make... Köszönöm, elnök úr. Először is to Roberta's birthday, and of course we all commend the. Mindannyian boldog születésnapot kívánunk Robertának, és eh, elismerjük azt a munkát, amit eh, Kienge eh, képviselő asszony és Metzola képviselő asszony végeztek. Mindenképpen méltányoljuk ezt a munkát. Most röviden, amikor arról kell beszélni, hogy mit kell még beleírni ebbe a jelentésbe, azon kívül, hogy holisztikusan elemzi a migráció számos aspektusát, azért vannak még mindig hiányosságok. A tagállamok, illetve a tanács kritikája hiányzik az anyagból, ugyanis a tanács nem tartja be a hatályos jogot, Nekünk arra kell felszólítanunk a tagállamokat, hogy legalább a hatályos és kötelező erejű egyezményeket és megállapodásokat tartsák be, ugyanis vannak a tanácsnak vállalásai, és aztán a gyakorlatban megbukott, amikor ezeket a vállalásokat e, végre kellett volna hajtani. Emellett kritizálható az is, hogy az Európai Bizottság nem indított jogsértési eljárásokat. A másik dolog pedig az, hogy miért kell felülvizsgálni a Dublini rendeletet, a humanitárius vízumok dolgát, valamint más jogszabályokat is. Először is ezek a jogszabályok kétértelműek. They are poorly applied, uh, uh, és nem jól alkalmazzák azokat, nem hatékonyak, amennyiben egyáltalán alkalmazzák. Tehát felül kell vizsgálni a humanitárius eh, vízumkódexet, ezért is szeretném a kollégákat arra kérni, hogy segítsék az ezen dolgozó raportőrünket, annak érdekében, hogy megnyíljanak azok a legális utak, amelyek jelenleg egyszerűen nem léteznek, és ezért indulnak el olyan sokan kényszerítve vannak arra, hogy kockáztassák az életüket kétségbe esetten, próbálván kopogtatni az európai ajtót. Thank you. Köszönöm. Mr. Kirkhope, please. Kirkhope úr következik. Thank you very much, Chairman. I'll be very brief, really. Uh, I want to thank obviously the Köszönöm, uh, röviden szólok hozzá, köszönöm a raportőröknek a munkáját. Nyilvánvalóan nem könnyű feladatot kaptak, ugyanakkor egyet kell értenem Helga Stevens kollégával, uh, és egy sor, és a megjegyzéseinek nagy részével. Ráadásul én foglalkozom a permanent, a tartós relokációval, és eh, én nem gondolom azt, hogy eh, a menekültek dönthessék el, hogy hova akarnak menni. Eh, Európa biztonságos országokból áll, és amikor valaki menekül állítólag az életét féltve, akkor tudomásul kell vennie, hogy nem ő dönthet abban, hogy hova kerül. Nem szabad túlterhelni azokat a tagállamokat, amelyeket a legtöbben választanának a munka tükrözi azt a szolidaritási igényt, amely jellemzi az Európai Uniót. Ugyanakkor a biztos úr is maga mondta, hogy a rendszer megbukott, a szolidaritást nem lehet ráerőltetni az emberekre, a választók támogatása szükséges az áthelyezések politikájához. A, amikor az egyének válogathatnak, akkor nincs fenntartható rendszer. Azzal egyetértek, hogy az áttelepítésre kell koncentrálni az ENSZ menekültügyi biztossága keretében, és a, az áthelyezést pedig ideiglenessé kell tenni. Emellett bátorítani kell az önkéntes visszatérést. Én magam bevándorlási miniszter is voltam. Sajnálatos módon ez önmagától e, nem működik. E, politikailag bonyolult, nekünk politikai testületként többet kell elérnünk, nagyobb ambíciókat kell az elkövetkezendő hónapokban mutatnunk. Um, Mrs. Lini, please. Lini. Képviselő. Szeretnék. Mussolini képviselő. Szeretnék köszönetet mondani ezen rendkívül összetett munkáért. A globális holisztikus megközelítés nincsen kellőképpen jelen Európában. Hiányzik. Egy olyan szöveget kellett létrehozni, amely a különböző aspektusokat és dinamikákat összesíti, mégpedig olyan dolgokról beszélünk, amelyek állandóan változnak. A felhúzott falak egyes országokban változtatnak a helyzeten, Schengen felfüggesztették ideiglenesen, lehet, hogy nem is ideiglenesen, vagy nem annyira ideiglenesen, tehát egy rendkívül összetett helyzetben vagyunk jelenleg. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos ez a jelentés, és nagyon jó kiinduló pontot képvisel az előttünk lévő anyag. Elhangzott, hogy amikor Kienge képviselő beszélt, beszélt arról, hogy a munka általi integráció mennyire fontos. Valóban ez így van, de hogyha ennyire drámai a helyzet, amikor projekteket kidolgozunk, és azt mondják, hogy kilenc hónapon belül a migránsnak munkát kell találnia, nos, hogyha megnézzük,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 másrészt azért, hogy jobb szabványokat tudjunk alkalmazni. Nagyon fontos az Európai Unión belül az egységes fellépés milyen olyan, minden olyan helyzetben, amely az egyes országokban kialakulhat. Hiszen minden egyes ország megoldást talál a sürgősségi helyzetekre, de én azt támogatnám, hogy a holisztikus megközelítést kövessük. A holisztikus megközelítést kell alkalmazni, ahogy ez a jelentésben is szerepel, különböző kezdeményezésekre a migrációval kapcsolatban. Végül pedig egy módosítót be fogok nyújtani a migrációs áramlatokra vonatkozóan. Nagyon sok felnőtt férfi migráns érkezik, de nagyon kevés nő, és ezt is figyelembe kell venni. Zippel képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Menekülés, menedékjog, migráció, többször elhangzottak ezek a fogalmak, ez egy rendkívül bonyolult helyzet. Szeretnék az előadóknak külön köszönetet mondani, mert ezen nagyon nehéz kérdéseket nem egyszerűsítették le, és azt gondolom, hogy a jelentésükben egyértelműen kiderül, hogy ha jó politikát akarunk kialakítani ezen területen, akkor nincsen egy adott megoldás, hanem nagyon sok különböző dolgot kell ö, struktúrába emelni és megszervezni. Egyes tagállamok magukban nem találhattak megoldást. Európában sem működik ez, nemzetközi szinten sem így működik ez. Most hallhattuk, hogy a menekült politikában nemzetközi együttműködésre van szükség. És rendkívül hálás vagyok az előadóknak azért, hogy egyértelművé tették, hogy a problémák nem mindig abból állnak, hogy nincs megfelelő jogalkotás. Az a gond, hogy azon joganyag, amiről a parlamentben vagy a tanácsban döntünk, nem kerül végrehajtásra. Legalábbis nem a menekült politikában, és nem csak a menekült politikában van ez így, hanem szinte minden politikai területen. De itt ez rendkívül érzékelhető. Ami a szolidaritást illeti, megjegyezném, hogy a tendencia az, hogy az egyes államok szolidaritás hiányát kritizáljuk, miközben, hogyha az elmúlt tíz évre visszatekintünk, vagy az elmúlt öt évre visszatekintünk, azt láthatjuk, hogy minden tagállamban, különböző szinten, különböző időszakokban volt már hiány szolidaritásban. És ez az igazi probléma, amivel foglalkoznunk kell. Hogyan lehet megint közös megoldásokat találni? Hiszen csak közösen tudunk ezen kihívásokra választ adni. És még emlékeztetnék arra, hogy meggyőződésem, hogy nem a menekültek száma a probléma, hanem az a tény, hogy nincsen valódi közös európai megoldás. Nincsen európai megközelítés. És még egy mondatban a külső határokat is megemlíteném. Az elmúlt években állandóan elmondtuk, a külső határok európai határok. Ez a mi érdekünk. De valójában csak a külső határral rendelkező tagállamok foglalkoztak ezzel. A többiek azt mondták, hogy hát ez persze, ez a ti felelősségetek, mit kezdjünk mi ezzel? És hogyha ez nem működik, és egyes esetekben nem is működhet, mert az egyes tagállamokra túl nagy teher nehezedik, akkor nagy felháborodást kelt mindez. Azt gondolom, hogy elsőként el kell ismernünk, hogy minden tagállamban hiányzik az, amire az Európai Unió alapszik, mégpedig United in Diversity, egység a sokféleségben. Nincsen elég szolidaritás, és nem fogadjuk el azt, hogy az alapjogok természetesen nehéz időkben is érvényesek legyenek, és garantáljuk az alapjogokat. Ezért gondolom azt, hogy ez a jelentés nagyon jó kiinduló pont nagyon sok vitához, amelyben figyelemmel leszünk arra, hogy különböző területen kell fellépnünk. Azt gondolom, hogy az EU-n belül kell megoldani ezt a kihívást, mégpedig úgy, hogy közös politikai akaratra van szükség. Ami pedig a külső dimenziót illeti, ott szeretném kiemelni, amit Timur úr is elmondott, nem csak a jogalkotásban van hiány, és pénzzel sem lehet mindent megoldani, közös akaratra van szükség, stratégiára és az harmadik államokkal kialakított együttműködés kérdésében pedig egyértelműen definiálni kell, hogy mi a konkrét célunk, ne azt mondjuk, hogy több embert nem akarunk befogadni, akkor már sikerült jöttünk, hogy ezt elérjük. Mrs. Lauriston, please. Thank you, Claude. Köszönöm, köszönöm, Claude. Először is én is szeretnék gratulálni Robertának. Micsoda csodálatos születésnap. És Kénge asszonynak is, mit is mondhatnék, nagyon bonyolult kérdéskör ez. Azok, akik megteszik az első lépést, ők kell, hogy leküzdjék a legnagyobb akadályt, amit most megtettek nekünk, mi pedig most már kiegészíthetjük de mindig az első lépés a legnehezebb. Tehát köszönet, köszönet, köszönet. Hogyan mehet tovább a munka? Nyilván mindenki hozzá tud ehhez valahogy járulni. Alapvetően a jelentés struktúráját kell átgondolni, hiszen ez alapvetően most eléggé ilyen kivonatos jelleget ölt, mint hogyha ilyen bullet pointokban gondolkodnánk, gondolkodnánk ezt kell valahogy. A csontváz tehát most már megvan, valahogy a, a húst kell feltenni erre a csontvázra. Először is a Dublini rendszert működőképesség kell átalakítani. Talán ez a legfontosabb számunkra. De vannak itt más dolgok is ezen kívül. A munkerőpiac szempontjából is jobb megoldásokra van szükség. A politikai cél, hogy a radikalizációt, a szélsőségesség elharapozását megállítsuk, ez az egyik oldal, ugyanakkor politikai megoldásra is szükség van ahhoz, hogy Európa politikai potenciáját is megerősítsük, vagy növeljük. Ha egyszer megvannak a célok, akkor utána azokat a eszközöket kell megkeresni, amelyek segítségével elérhetőek ezek a célok. Olyan rendszerszerű megoldások, amelyek valóban hozzájárulhatnak mindehez. Ami igazán fontos, és ez szerepel a jelentésben is főüzenetként, hogy egy közös európai menekült jogi rendszerre van szükség. Nos, szociál demok demokrataként azt kell mondjam, hogy nem elég, hogyha elméleti vagy erkölcsi kötelességem, hogy szolidáris legyek. A szomszédommal például kötelességem például befizetni az adókat, hiszen ebből működik a rendszer. Szerintem szükség van egy, egy valóban egy intézményes szolidaritáson alapuló európai közös menekült, menedékjogi rendszert kell felépítenünk, hogy ez csak az erkölcsi kötelezettsége lenjen meg, hanem a valós kötelezettségvállalás is. A tanács hozzászólása nagyon eh, komoly csalódásra adott okot. Sokat beszéltünk arról, hogy a tanácsra szükség van. <clears throat> Ezt az üzenetet vártuk az új eh, soros elnökségtől, hogy majd új ötletekkel áll elő, remélhetőleg legközelebb már tényleg lesznek új gondolatok is. Köszönöm. Nem kell megsértődni, mondom a tanácsnak. A soros elnökségnek kell a tanács irányába lőtt nyilakat felfognia. Avion Kuzman a következő hozzászóló parancsoljon képviselőasszony, már ha itt van. Még. Szép. Alicia oh, yeah, Go ahead, please. <laughs> Okay. Gracias. Yeah, two minutes, please. Parancsoljon két percben, maximum két percben. Köszönöm. Nos, amikor egy újabb cikket olvasunk arról, már megint egy, már megint elsüllyedt egy hajó, és X-en ember vesztette az életét, de aztán valahogy mégis, mintha nem változna semmi. Úgy tűnik, hogy nem javul a helyzet, sokkal agresszívabban lépünk fel a menekültekkel szemben. Nem a szolidaritás kapta a hangsúlyt a jelentésben sem, hanem a határőrizet megszilárdítása, hogy minél több embert küldjünk vissza, fordítsunk vissza. Tudjuk, hogy a, a menekült ügyi politikáink ez ideig bizony kudarcot vallottak. Látjuk, hogy a menekült jogi kérelmek száma Amerikában nevetséges. Spanyolországban 16, igen, 16 menekült jogi kérelem érkezett. A jelentés azt javasolja, hogy a Dublin rendszert erősítsük meg, de hát igazából nem látom, hogy erre hogy kerül majd sor. Egy centralizált központi módon működő rendszer, nem igazán értem, hogy eh, hogyan működhetne. A tagállamokat arra szólítjuk fel, hogy vállalják a, eh, a kötelességüket, tegyenek eleget a kötelezettségüknek ugyanakkor, idegen gyűlölő nyilatkozatokat tesz például a cseh kormány, aki, eh, akik azt mondták, hogy az Európai Unióban muzulmánok soha nem lesznek képesek integrálódni. Ami pedig a, a módszereket illeti, a szöveg hát egyáltalán nem elég konkrét. Például az Európai Unió külső határainak externalizálásról beszélünk, tulajdonképpen Törökországra toljuk át a feladatot. Egy olyan országról, ahol bizony emberi jogok tiszteletben tartása nem az egyik erősségük, hogyan bízhatjuk eh, ilyen kiszolgáltatott emberek életét eh, törökökre? nem tudom, további militarizáció képzelhető el a földközi tengertérségében? Nem, szerintem ma csak a szolidaritás lehet itt a megoldás. Köszönöm, én is megpróbálom röviden összefoglalni, amit mondani akarok. Először is eh, gratulálok azoknak, akik a jelentést készítették. Szerintem nagyon jó alapja ez a további munkának. Úgy tűnik, hogy az Európai Parlament komolyan veszi a saját felelősségét, ami például a Dublini mechanizmust illeti, azt nyilvánvalóan meg kell változtatni. A morális szolidaritástól különben nem tudunk elmozdulni az intézményes szolidaritás irányába ha megnézzük ezt a dokumentumot, ami alapvetően egy kiinduló anyagnak igen jó, akkor én azt nem látom, hogy hogyan tudjuk rábírni a tanácsot, hogy ők, vála, ők vállalják a felelősséget. Hogyha olvassuk az anyagot, látunk benne egy sor jó javaslatot, ezt talán még javítani is lehet. Én attól tartok, hogyha a tagállamok nem vállalják a felelősséget, akkor az egész egy elég nagy kudarc lesz. Köszönöm, én most a raportőröknek adnék néhány percet, hogy válaszoljanak. Robertának adom meg először a szót. Először is köszönöm a kollégáknak, hogy eljöttek és meghallgatták az előadásunkat, illetve ismertették velünk a az első gondolataikat. Néhány tisztázó megjegyzésem lenne, ami az időhatárokat illeti. Olyan időhatárokban gondolkozunk, amelyek már a hatályos jogban léteznek, tehát mit lehet tenni, meddig tarthat egy folyamat, és ezeket valójában ezeket az irányelveket minden tagállamnak be kellene tartania, például azokat a szabályokat, amelyek a menekültek munkaerőpiaci hozzáférésére tartoznak, illetve vonatkoznak. Timothy Kirkhope által elmondottakra reagálva mondom azt, hogy az, hogy elakárt benyomást keltünk a menekültekben, tehát azok, akik jönnek ide védelmet keresve, úgymond megválaszthatják azt, hogy hol kapják meg ezt a védelmet. Ezzel kapcsolatban én azt mondom, hogy, és így is van írva a jelentésben, hogy építünk nyilván a korábban elfogadott, a néhány hónappal ezelőtt elfogadott állásfoglalásra. Igen, amennyiben lehetséges és amennyire lehetséges, figyelembe vesszük a menedék kérőknek a kérelmeit, ugyanakkor ez az áthelyezési eljárásnak nem lehet akadálya, és ráadásul gyakorlati lehetőségekről van itt szó, nem pedig valami fajta jogi kötelezettségekről, amelyek tovább korlátozzák a tagállamokat, illetve a tanácsot. Köszönöm. Cecil Kienge következő. Grazie, Presidente. Ringrazio anch'io. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, akik hozzászóltak a vitához. Szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak és a tanácsnak is az elhangzottakért. Úgy gondolom, hogy rendkívül fontos és könnyű a migrációs politikákat szlogenekkel megtámogatni. Bizonyos helyzetekben könnyebb ez, mint a migrációs jelenségre megoldást találni. De mi nem így közelítjük meg ezt a kérdést. A mi célunk az, hogy részletes, globális megközelítést tükröző anyagot írjunk, amely bizonyos témákat elmélyülten tud kezelni. Tudom, hogy Stevens asszony bizonyos nehézségekre is rámutatott, de abból, amit elmondott, nagyon sok minden már bekerült az anyagba. Meg kell nézni az összes általunk kidolgozott anyagot ahhoz, hogy felmérhessék a tartalmukat. Spinelli képviselő elmondta, hogy az illegális emberkereskedelem bűncselekmény, és ezt nagyon fontos kimondani. Fontana képviselő a visszatérésről beszélt. Fontos az európai és a nemzetközi jogokat tiszteletben tartani. A gazdasági migráció tekintetében egyértelmű, hogy a tagállamok megtartják a nemzeti hatásköreiket arra, hogy a munkaerőpiacon kialakult hiányosságokat azonosítsák. Aguilar kolléga elmondta, és ez igaz, hogy erősebb politikai akaratra van szükség a tagállamok részéről. És szeretnék még valamit kiemelni. Mussolini képviselő azt mondta, hogy nem mondjuk azt, hogy kilenc hónapon belül a menekültek munkához kell, hogy jussanak. Nem, mi csak egy olyan irányelvre utalunk, amelyet a parlament és a tanács 2013-ban fogadott el. A 15-ös cikkben kimondjuk, hogy a tagállamok garantálják a munkaerőpiachoz való hozzáférést. Ez nem azt jelenti, hogy munkát adunk a kezükbe kilenc hónapon belül. Kilenc hónapon belül azután, hogy nemzetközi védelmet kér valaki. És még egy fontos kérdésre szeretnék kitérni. Meg kell próbálni nem félreértelmezni, amit kimondunk. A területre érkező személyekről beszélünk. A szexizmus elleni küzdelemnek nem szabad politikai felhangot adni, nem szabad, hogy megfeledkezzünk a fő célkitűzésünkről. Nagyon fontos, hogy a nők testét senki sem instrumentalizálhatja. Elnök, köszönöm szépen. Elnézést azoktól, akik nem kaptak szót. Ígérem, hogy a következő alkalommal ők is szót kapnak. Módosítók benyújtási határideje február 8-a este 8 óra. Úgyhogy így megpróbáljuk felmérni az irányokat, tisztelt kollégák, hogyha mindenki elolvasta a szöveget, és utána megpróbálják addig benyújtani a módosítókat. Tudom, hogy ez egy nagyon komoly szöveg. Köszönöm mindenki figyelmét és részvételét a következő ülésünk. Elfelejtettem elmondani, hogy január 25-én lesz a következő ülés. Az egyéb napi rendi pontot elfelejtettem megkérdezni, de rendben. Köszönöm mindenkinek.